szabadkereskedelmi megalapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése Ausztráliával és Új-Zélanddal. Lange úr következik, a szobori kérdés szerzője. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, tisztelt biztos úr! Az új kereskedelmi stratégiában hallhattuk, olvashattuk, hogy a globális értékteremtő láncok az ázsiai csendes-óceáni térségben is rendkívül fontos szerepet, szerephez jutnak, és ezek a régiók számos kereskedelmi megállapodás, kereskedelmi kapcsolat gyújtópontjába kerültek. Tekintettel arra, hogy az USA csendes-óceáni partnereivel, 11 partnerével megállapodást kötött, ez csak helyén való és logikus, hogy mi is nagyobb jelentőséget szánunk az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatoknak. Az Európai Parlament egy workshopot folytatott le ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, és megvizsgáltuk, megvitattuk intenzíven az Ausztráliával és Új-Zélanddal kötendő szabadkereskedelmi megállapodás témáját. Egyrészt világos, hogy Ausztráliával és Új-Zélanddal egy szoros érték kapocs fűz össze bennünket, demokratikus struktúrák jellemeznek bennünket, és hasonló gazdasági elképzeléseket követünk. Ilyen értelemben nagyon sok bennünk a közös. A kereskedelmi volument tekintve Ausztrália a 21. helyen szerepel, ami a kereskedelmi kapcsolatokat életi az EU-ban. Ausztrália is hasonló helyezést ért el. De másrésztről vannak olyan ágazatok, különösen a mezőgazdaság területén, ilyen például a tejágazat és a cukorágazat, itt egyébként is igen heves vitadul, de említeni kell itt a hús ágazatot, főként a génmódosítás kérdése miatt, és a birkahús kérdését is érdemes említeni. A földrajzi eredet meghatározások kérdése is egészen más, hogy alakul Európában és Ausztráliában. Tehát mindezen ágazatokban különbségek mutatkoznak, de Tekintettel arra, hogy globalizált világban élünk, globális szabályrendszeren kell munkálkodnunk, és én is az én általam képviselt szakbizottság úgy gondolja, hogy a legjobb azokkal az országokkal együttműködni a kereskedelemben, amelyek hasonlóképpen működnek, mint az Európai Unió, amelyek demokratikusak, ezért szilárd meggyőződésem, hogyha Ausztráliával és Új-Zélanddal tárgyalunk, akkor nagyra törőbb célokat kell megfogalmazni, mint amilyenek például az USA által megkötött TPP megállapodásban szerepelnek. Fontos, hogy először is elemezzük, milyen következményekkel jár nagy szabadkereskedelmi egyezmény megkötése Ausztráliával és Új-Zélanddal, különös tekintettel az Európai Bizottság kapacitásaira. Biztos úr, jó lenne, hogyha szemügyre vennék ezt a kérdést, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy az idei év volt az első olyan év, amikor a kereskedelmi főigazgatóság, a DG Trade munkatársainak számát csökkentették. Ennek tükrében szerintem nagyon nehéz lesz a kitűzött célokat elérni. A kereskedelmi politika az Európai Unió egyik központi szakpolitikája, ezért fontos, hogy az említett főigazgatóság megfelelő kapacitásokkal rendelkezzen. Mi az Európai Unió, az európai polgárok érdekeit képviseljük, ezért átláthatóságra is szükség van. Éppen ezért egy szóbeli választ igénylő kérdést fogalmaztunk meg, amelyet a februári, tehát második plenáris ülésen a második februári plenáris ülésen egy állásfoglalással fogunk kiegészíteni, amelyben megfogalmazzuk, hogy milyen aggájaink vannak esetleg, milyen előnyei lennének a szabadkereskedelmi megállapodásnak, milyen következményei lesznek általában egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodásnak, és ebben megfogalmazódik majd persze az is, hogy milyen menetrendre számítunk. Szeretnénk felvilágosítást kérni a bizottsággal mindezzel kapcsolatosan. Köszönöm. Jó napot kívánok, tisztelt kollégák! Mimica biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselő, Ausztrál és Új-Zéland ugyanúgy gondolkodnak, mint az Európai Unió. Egyformán gondolkodunk, nagyon sok közös értékünk van, közös módon közelítjük meg a problémákat. Ezért fontos az, és ezért prioritás az, hogy ezt a kapcsolatot megerősítsük. 2015-ben az Európai Unió politikai keretegyezményről szóló tárgyalásokat fejezett be Ausztráliával és Új-Zélanddal, hogy megerősítsük ezeket a partneri kapcsolatokat, közös értékeink és közös értékeinkre hivatkozva ugyanúgy gondolkodunk az emberi jogokról, az alapszabadságjogokról, a jogállamiságról, illetve arról, hogy a közös béke és biztonság érdekében valamit tennünk kell. Az Európai Uniónak egészséges kereskedelmi és gazdasági kapcsolata van mindkét érintett országgal. Az EU a legnagyobb, a legnagyobb külföldi befektető, a legnagyobb kereskedelmi partner, legnagyobb szolgáltatási partner Ausztráliában. Új-Zéland esetében mi importálunk onnan leginkább árukat, illetve második, másodikak vagyunk a kereskedelmi, a szolgáltatási importban. Kínával, Koreával, az Egyesült Államokkal aláírtak már kereskedelmi egyezményeket, illetve nemrégiben, nemrégi fejlemény a csendes óceáni partnerség. Nos, relatíve rossz helyzetben volt eddig a velünk való kereskedelemben ez a két ország. Az EU-ból importált autóknak kell csak, autók után kell csak vámot fizetni Ausztráliába. Komoly importőrök vagyunk mindkét országban, de a kínaiak jobban hozzáférnek mindkét országhoz az ő szabadkereskedelmi egyezményük értelmében. Az EU-nak abban is nagyon komoly érdekei vannak, hogy a kormány beszerzéseknél valamiféle eredményt elérjünk. Nagy szerepünk volt a VT abban, abban, hogy a VTO-ban abban, hogy ezeket a, ezeket, ezek a szabályok meg szülessenek. Vagy például a cukor, a marhahús esetében is komoly érdekeltségünk vannak Japánnak vagy Koreának, amelyek érzékenyek ezekre a kérdésekre, mégis sikerült ezzel a két országgal szabadkereskedelmi egyezményt aláírni, tehát igenis lehetséges ezeket a problémákat megoldani. Ausztrália és Új-Zéland egyébként már most is preferenciálisan férhetnek hozzá az EU-hoz ezen úgynevezett érzékeny termékek esetében kvótákat élveznek. Ami pedig a földrajzi megjelöléseket illeti, az EU megközelítése eltér az Ausztrália és az új-zélandi megközelítéstől. Új-Zéland bejelentette, hogy saját földrajzi megjelöléseit, megjelölésre vonatkozó jogszabály, jogszabályait használni fogja, ezeket végre, fog, végre fogja hajtani, ezek főleg borok és más alkoholos italok esetében érvényesek. Nos, nem csak ezekről az árukról van szó, Ausztráliában élelmiszerkre is vonatkozik ez. A szabadkereskedelmi egyezmény megoldást jelenten erre a problémára. A bizottság és a tanács vezetői, illetve az új-zéland az új-zélandi és az ausztráliai miniszterelnökkel tavalyi év végén sikerült megbeszéléseket folytatni, és ez mindegy elindította a két országgal megkötendő szabadkereskedelmi egyezményről szóló tárgyalásokat. Nagyon fontos a megfelelő nyilvános konzultáció, illetve a, hatály, a hatás felmérése. Mindkét folyamatot le kell zárni, mielőtt a bizottság mandátumot kér a tanácstól, hogy elkezdhessük a tárgyalásokat. Az Európai Parlamentet az INTA szakbizottságon keresztül, illetve az Ausztráliával és Új-Zélanddal foglalkozó INTA munkacsoporton keresztül tájékoztatni fogjuk folyamatosan. Köszönöm. Elnök, köszönöm biztos úr. Tisztelt kollégák, bizonyára észlelték, hogy elhúzódott az előző vita, úgyhogy elnézést kérek, de elég szigorú leszek, és mindenkit arra kérek, hogy tartsa be a hozzászólási időt. Először Kászpári kollégia szó. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr! Nagyon hálás vagyok, hogy ma lehetőségünk nyílik arra, hogy beszéljünk az Ausztráliával és Új-Zélanddal kötendő szabadkereskedelmi megállapodásra. Az a helyzet, hogy csak nagyon kevés olyan BTO ország van, amelyel eddig még nem kötöttünk ilyen megállapodást, vagy amelyről nem tárgy, amelyel nem tárgyalnánk ilyen megállapodásról. Összesen hat ilyen ország van. És ha megnézzük Ausztráliát és Új-Zélandot, és azt, hogy sok értékben, elképzelésben, meggyőződésben osztozunk velük, akkor ez amellett szól, hogy kössünk egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodást. Másodszorban sok régióbeli országban már kötöttünk megállapodást, vagy tárgyalunk róla. Dél-Koreával kötött megállapodásunk már hatályba lépett, Japánnal és más országokkal tárgyalunk, Kínával tárgyalunk egy beruházásvédelmi megállapodásról, úgyhogy szerintem itt az ideje annak, hogy biztosítsuk, hogy Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kereskedelmi kapcsolatainkat egy új, robusztus alapra helyezzük. A mandátum megadása előtt jó lenne tisztázni azt, hogy minden érintett fél érdekeit tiszteletben kell tartani. Jó lenne mindazokat megnyerni az ügy számára, akiknek konkrét gazdasági érdekeik vannak Új-Zélandban, Ausztráliában, de jó lenne azokkal is beszélni, akik aggályokat fogalmaznak meg. Az elmúlt napok, hetek során a mezőgazdaság területéről sok aggály fogalmazódott meg, sok bírálat, az Európai Unióban vannak olyanok is, akiknek komoly aggájaik vannak, főként a periférián, ezért jó lenne, hogy az Európai Bizottság itt most odafigyelne, meghallgatná az aggályokat azért, hogy a mandátumra vonatkozó javaslatban szerepeltethesse mind az aggályokat, mind az óhajokat, kívánalmakat, és mi az EP részéről mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a tanács, mandátum, tanács általi mandátum megadása előtt világosan megfogalmazzuk, hogy mit szeretnénk tisztelt elnök asszony äh, herr kommissar werte kolleginnen und kollegen! diese abkommen. kedves elnök asszony kedves kollégák tisztelt biztos úr! az ausztráliával és új zélanddal kötendő megállapodás nem lehet öncélú inkább egy cél eléréséhez szolgáló eszközről beszélünk. ez azt jelenti hogy a polgárok számára előnyt kell hogy hozzon hozzanak. Gazdasági növekedést, munkahelyteremtést várunk ettől a megállapodástól. Nagyon fontos, hogy az európai standardok ne csökkenjenek, emellett fenn kell tartani a közérdekű szolgáltatások színvonalát is, meg kell azokat védeni. A mezőgazdaság és azon belül a földrajzi eredet megjelölések is védelemre szorulnak, ezek nagyon érzékeny területek. A munkaügyi és szociális standardok, valamint a környezetvédelmi standardok betartása is prioritása számunkra, itt nem vagyunk hajlandóak kompromisszumot kötni, ezért azt kérjük, hogy legyen egy fejezet a fenntartható fejlődésről. Mint minden megállapodás esetében vehemensen harcolunk azért, hogy a tárgyalások átláthatóak legyenek, és a civil társadalmat is bevonjuk. Köszönöm. Eklárkén kolléga következik az ECR nevében. Colleagues. Kedves kollégák! Az EU-nak a következő évek során lehetősége lesz egy modern 21. századi kereskedelmi rendszert képíteni Ausztráliával, Új-Zélanddal, akik hozzánk közel álló, eszmeire közel álló, gazdaságilag is közel álló országok, még a távolságban nem is, kulturális gyökereink közösek. Ők is a multilaterális megközelítést támogatják a WTO-n belül, ugyanakkor ők mindketten szeretnének piacokat feltárni, és itt az EU lehetősége, hogy az Ázsia csendes óceáni térséggel szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat. Bőven lenne mit tenni a földrajzi eredet megjelölés védelem területén például ambíciózus új modell, példaértékű modell alakulhat ki, ha okosak vagyunk, és egy modern modell, amely a digitális gazdaságra, az e-commerce-re is tekintettel van, az elektronikus kereskedelemre, és amelyben a kis és középméretű vállalkozásoknak megfelelő fejezet jut. Remélem, hogy ezek a tárgyalások nem csak sikeresek, hanem példaértékűek is lesznek, és hamarosan Nem járt az ideje, asszonyom. Takula úr kap most két percben szót. Köszöntök mindenkit. Örülök, hogy a bizottsághoz benyújtott kérdés most és az INTA bizottság dossziéja tárgyalásra kerül ma. Az EU már nagyon sok harmadik országgal folytat évek óta kereskedelmi tárgyalásokat a stabil gazdasági kapcsolatok fenntartása fejlesztése érdekében és a stabilitás növelése érdekében. Ezzel együtt le vagyunk maradva, mert az EU az egyetlen olyan nagy kereskedelmi blokk, amely még nem kötött megállapodást a világ egyik legfontosabb gazdasági térségével, Ausztráliával, Új-Zélanddal. Pedig kapcsolataink közös gyökerekre mennek vissza, és értékeink is nagyon hasonlóak. Ugyanakkor amikor kiépítjük ezt a kapcsolatrendszert, akkor összhangban kell ezt tennünk az Észak-Amerikával, Ázsiával folytatott kapcsolatainkkal. Nemzetközi normáknak kell megfelelnünk, fenntartató értékeket kell képviselnünk. Ezért a következő kérdésem lenne. Az EU miért nem kezdte már meg korábban Ausztráliával és Új-Zélanddal a tárgyalásokat? Ennek mi az oka? Hiszen mindkét ország régóta készségességéről tett tanúságot, és mindannyiunknak hasznára válik az együttműködés. Mint ahogy a többi FDA tárgyalások is már is látható, hogy hasznosak voltak, érdemiek. Ösztönözni szeretném a bizottságot, hogy minél gyorsabban teremtse meg a feltételét a konkrét tárgyalásoknak, és lépjünk tovább mindkét fél kölcsönös érdekei érdekében. Köszönöm szépen. A GÜ e nevében Sánchez Kárenti asszonynak adok egy percben szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, a dogma olyan elképzelés, amiről azt gondolják, hogy nem lehet meg hazudtolni, és minél többször ismétlik, annál inkább megtámadhatatlannak tűnik. Nos, ismételten megint egy dogmát hallhatunk, nem pedig az igazi kereskedelmi érveket. Erről van szó, amikor a szabad kereskedelmi egyezményről beszélünk. Sajnos nincs megfelelő kétoldalú eh, preferenciális hozzáférés. Nos, kérdés, hogy eddig vajon Ausztrália és eh, Új-Zéland hogyan maradhatott ki a szabadkereskedelmi egyezményekből? Itt, itt jön be a dogmatiz, dogmatizmus. A lényeg szerintem az, hogy a környezetvédelem, az egészségügyhöz hozzáférés, illetve a dolgozók munkakörülménynek védelme kellene, hogy legyen a lényeg egy ilyen megállapodásnak. De sajnos önök nem ezen célek érdekében működnek, hanem azt szeretnék, hogy a multinacionalis cégek részesüljönek még nagyobb igényben. Sajnos nem a földet vérik. Igen, a kereskedelemre szükség van, de nem bármilyen áron. Köszönöm. Köszönöm. Hely Buch kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mezőgazdasági termékek Ausztráliából, Új-Zélandról fontos exporttermékei ennek a két országnak, ezért a hatásait ennek a kereskedelmnek föl kell mérni. Az európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásokat. Sajnos az állásfoglásban erről nincsen szó. A termelési költségek tejtermelés költsége például jóval alacsonyabbak Új-Zélandon, mint Németországban, átlagban legalább 10 centtel, és a vörös és fehér hús és cukorágazatban ugyanez a helyzet. Az európai tejgazdaság már most is óriási kihívások, teljesíthetetlen kihívások előtt áll, tönkremenőben, visszaszorulóban van. Egyébként főleg az európai politika miatt, amely mindig az export offenzívában gondolkodik, de nem veszi közben figyelembe, hogy a világon más helyeken sokkal olcsóban lehet megtermelni ugyanezeket a dolgokat. Sajnos. Ha közvetlenül kiszolgáltatnak megint minket egy újabb, hatalmas mezőgazdasági térségnek, akkor ezzel legyilkoljuk a saját ágazatainkat, ezért már is kérem, hogy a tejér tej témát vegyék ki eleve a tárgyalásokból, és a többit is többi áldozatot is nagy-nagy odafigyeléssel kezeljék, mert eh, nincs érdek, értelme egyébként termékeket millió kilométerekre szállítani, hogyha ráadásul még a szociális dömpinget is okoznak. Végén azt mondjuk, köszönöm. Modern, kiegyensúlyozott és átfogó szabad kereskedelmi egyezményre való törekvés Új-Zélandnal és Ausztráliával, ez pozitív. Európának valóban ilyen, ilyen dolgot kell, ilyen dolgokat kéne tenni kereskedelmi ügyben. Ezek az országok egyébként egy csendes óceáni szabadkereskedelmi egyezményt is aláírtak, de ez azért veszélyel is járhat. Ott van például a mezőgazdaság, ezt a kollégák is mondták, geopolitikai döntéseket kell hoznunk. Nem lehet úgy aláírni ezt a szerződést, hogy nem gondolkodunk el azon, hogy például a teiparra ez milyen hatással lehet, már az orosz blokád és súlyos helyzetben sodorta ezt az ágazatot. Szerintem a megállapodásokból ki kell vonni a legkényesebb ágazatokat, és a lehető legnagyobb átláthatóságra kell törekedni. Figyeljünk oda, mit kérnek a polgárok, és mi mindent megteszünk azért, hogy az állampolgárok hangját megfelelően figyelembe vegyék. Köszönöm, Fjellner úr, következik két percre. Köszönöm szépen! Ezek a kereskedelmi megállapodások megfelelőek, erre szükség van. Új-Zéland és Ausztrália azon hat ország közé tartozik, akivel még nincsen szabad kereskedelmi egyezményünk, pedig a tárgyalásokat már elkezdtük. Egyébként Észak-Korea, Oroszország, Kína és Tajvan a négy fennmaradó ország. Szerintem jobb társaságot, társaságra érdemes Ausztrália és Új-Zéland. A kereskedelmi tendenciák meg fognak változni az új csendes óceáni kereskedelmi egyezmény miatt, ezért nagyon fontos, hogy továbbra is tudjuk folytatni a kereskedelmet ezzel a két országgal. Remélem, a szabályok harmonizációja az egyik követendő cél a tárgyalások során. Ez a két ország nagyon közel áll hozzánk, és hogyha globális normákat akarunk megvalósítani, akkor fontos, hogy európai legyen a vezető szerep. A mezőgazdasági termékekre vonatkozóan többen is megfogalmazták aggájaikat. Ausztráliának és Új-Zélandnak komoly mezőgazdasága van, de ott rend, már most rendkívül nagy és növekvőben van a regionális piac, és ne feledjük, hogy a föld túloldalán található, úgyhogy nem hiszem, hogy pont a mezőgazdasági termékek esetében számítanak az európai piacra. Én azt szeretném mondani a bizottságnak, hogy legyen ez új norma, ez a szabadkereskedelmi egyezmény a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokra nézve, legyen ez példa, jó lenne, ha nem ragadnának le a részleteknél. Szerintem ezt gyorsan meg lehet oldani, hogyha megfelelő erőfeszítést szán ennek a bizottság. Köszönöm, Mártin úr! Köszönöm! Én is üdvözlöm a bizottság azon szándékát, hogy megnyissák a tárgyalásokat ezen szabadkereskedelmi megállapodások felé. Az elkövetkezendő évtizedekben a gazdasági növekedés egy része kereskedelmen keresztül történik, ez nagyon fontos számunkra. Ne felejtjük, hogy nagyon fontos partnerek lehetnek számunkra Ausztrália és Új-Zéland, főleg tudván, hogy megalakult vagy aláírták a TPP-t, a csendes óceán együttműködést. Fontosnak tartom, hogy példás legyen a tárgyalás, gyorsnak és hatékonynak kell lennie, hát ez eddig nem mindig volt így. Jó minőségűnek kell lenni a megállapodásnak, amiben a fenntartható fejlődésről szóló kitétel is nagyon erőteljes. Ausztráliának komoly, ber, komoly beruházási szakértelme van, így aztán a különböző beruházásokkal kapcsolatos állami vitarendezési kérdésekben mindenképpen meg kéne hallani, hallgatni a véleményüket. Darling asszony kíván önnek feltenni egy kékkártyás kérdéskört. Ön Darling asszony ezt elfogadja, Martin úr? Igen. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Martin úr. 2013. júliusában az Ausztrál kormány válaszolt egy brit dokumentumra, amelyben az állt, hogy Nagy-Britannia továbbra is az EU-ban marad. Nos, Ön szerint, hogyha az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, az rosszat tesz a kereskedelmi kapcsolatoknak ezzel a két szövetségesünkkel? Válasz? Igen. Vannak itt olyan kollégák, akik azt mondják, hogy kéne egy alternatív szabad kereskedelmi övezetet létrehozni a korábbi brit nemzetközösségbeli partnerekkel. Szingapur, Kanada vagy afrikai megállapodásaink is azt példázzák, hogy a nemzetközösség, a brit nemzetközösség igenis fontos az EU számára. Az a lényeg, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió számára is pozitív környezetet hozzunk létre. Nem az EU-ból kéne kilépni, hanem azt kéne kérni, hogy megmaradjanak azok az országok, mint kereskedelmi partnerek. Köszönöm, Záhradilu következik. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Az Európai Unió az ázsiai csendes-óceáni térségben hátul kullog, ami a szabadkereskedelmi megállapodások megkötését illeti. Az USA már jóval előttünk jár, a legtöbb országgal megállapodott nekünk, kétoldalú megállapodásaink vannak, van egy ilyen Vietnámmal, illetve készül egy ilyen Vietnámmal, amelyet még ratifikálni kell. Van egy kísérlet arra, hogy Szingapurral kössünk megállapodást. Ez a folyamat azonban jelenleg stagnál, gyakorlatilag semmi sincs a kezünkben. Lét érdekünk az, hogy új piacokat nyissunk meg egy ilyen megállapodása révén Ausztráliában és Új-Zélandon. Meg kell törni a csendet, végre meg kell kezdeni a tárgyalásokat, ezért is üdvözlöm ezt a kezdeményezést, és remélem, hogy ezzel gyorsan megoldásra jutunk. Köszönöm. Monsieur le commissaire. Omarzsé úr, köszönöm. Tisztelt biztos úr, Mámszerűen asszonynal, biztos asszonynal régében egyeztetem az ultraperiférikus régiókban termelt érzékeny kereskedelmi termékek kérdéséről a szabadkereskedelmi megállapodásokban. Nos, szeretném öntől is azt kérni, hogy figyeljen oda erre a témára, akkor is, amikor Ausztráliával és Új-Zélanddal tárgyal majd. Bizakodunk abban, hogy a bizottság a különböző különleges peri, ultraperiférikus területről származó cukrok esetét illeti, tehát szeretném, hogy ezt a kérdést figyelembe vennék, azon biztosítékok értelmében, amit kaptunk a biztos asszonytól. Köszönöm, Morgan úr következik. Köszönöm szépen. Ausztrália és Új-Zéland földrajzilag igen távol esnek az EU-tól, de ugyanolyan demokratikus értékeink vannak, ugyanolyan tradíciónk van. Ez indokolja, hogy miért kell két oldalú megállapodásokat hozni. Februárban az Európai Parlament Ausztrál új-zélandi delegációja Ausztráliában járt, én magam is részt vettem ebben, a gazdasági világ képviselőivel, szereplőivel találkoztunk. Akkor is beszéltünk arról, hogy szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalásokat kell megnyitni. De nagyon fontosnak tartom, hogy kiegyensúlyozott legyen ez a megállapodás. A mezőgazdasági kérdésekre, az kényes vagy kényes kérdésekre legyünk figyelemmel, főleg a földrajzi megjelölés kérdésére. De úgy gondolom, hogy ez mégis nagyon jó lehetőség az EU-s cégeknek, hogy újabb kereskedelmi piacokhoz jussanak. Köszönöm. Köszönöm, Foster asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Ausztrália, Új-Zéland parlamentközi delegáció elnökeként nagyon örülök ennek a vitának, és örülök annak a jó hírnek is, hogy elindultak a tárgyalások a megállapodás lezárására vonatkozólag. A, ezt a vitát már rég meg kellett volna tartani, sokszor protekcionista érvekre hivatkoznak a képviselők itt a házban, és ezzel hátráltatják az előrehaladást. Sokan még az emberi jogokra is hivatkoznak, amikor megkérdőjelezik a megállapodás megköthetőségét, ez szégyen. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ezen országok eh, katonáinak ezrei veszítették életét a 20. század során, amikor a mi kontinensünkért is harcoltak. Én elvárom, hogy mielőbb eh, előre haladjanak a tárgyalások, és lezárjuk a megállapodást, hiszen egy ilyen megállapodás mindenki számára kedvező lenne. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Magyar képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves Szilvi Guillaume, hallom a kollégákat, akik azt sürgetnek bennünket, nem szabad veszteni, vesztegetni az időt, nem szabad, el, nem szabad, hogy romoljon a helyzetünk az Egyesült Államokhoz képest, amely már bekötött ezt az egy megegyezést, de én szerintem legyünk egy kicsit óvatosak. Amikor különböző különbségeket látunk, a kereskedelmi kultúrával kapcsolatban, például Ausztrália és Új-Zéland nem veszi figyelembe a földrajzi eredet meghatázást például. Mi sokkal inkább a pozitív listához kapcsolódunk, ők inkább a negatív listát helyezik előtérbe, ami a win-win helyzetet illeti, ami a mezőgazdaságot illeti, Európának bizony nagy vesztenivalója van ezzel kapcsolatban, hiszen a mezőgazdaság intenzív, mezőgazdaság ipari jellegű, eh, kevésbé korlátozó intézkedések vannak ezzel kapcsolatban a két országban, és nem szabad, hogy ez a két ország Európát veszélyeztesse, főleg a tej a tejágazatban. Persze sietni kell, na de óvatosan. Köszönöm szépen Mora eh, képviselőnek, most a KCDI-ra 5 percünk van. McGuinness asszony, tessék. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a biztos úrnak a bevezetőjét. A mezőgazdaságot különösen érzékeny területként írták le eh, kollégák, és én szeretném tudni, hogy hogyan próbálják kezelni a mezőgazdasági témákat a tárgyalások során. Nyilván szükség van több kereskedelemre, eh, ugyanakkor ezekre az érzékenységekre is oda kell figyelni. De van ennél egy fontosabb kérdés is. Európa egyszerre folytat eh, számos kereskedelmi tárgyalást, valami befejeződött, valami nem. A kérdésem az az, hogy figyelje valaki, hogy ezeknek az összhatása micsoda. Eh, párhuzamosan tárgyalunk, mi ennek a hatása az agráriumra Eh, mert ahogy a kollégák is mondták, van közös eh, eh, agrárpolitikánk, teljesen más az alapok szerkezete, külön igényei vannak a, az EU-nak a legkülsőbb régióinak. Tehát el tudná mondani nekünk, hogy hogyan érintik ezek a tárgyalások az agrárszektort. Köszönöm, a Caputo úr kap szót, egy perc. E Köszönöm. Az EU Ausztrá... Ausztrália és Új-Zéland ugyanazon demokratikus elveken eh, alapulnak, eh, és ugyanazt gondoljuk az emberi jogokról, környezetvédelemről, fejlődésről. Nem értem, hogy eh, Ausztrália és Új-Zéland miért tartoznak azon néhány VTO. Az elnök asszony azt mondja Kaputó úrnak, hogy lassabban beszéljen. Nos, az EU-nak nincsen preferenciális hozzáférése, és semmi kilátás sincs ilyesmire. Nagyon fontos, hogy ez megváltozzon Új-Zéland és Ausztrália irányában, és ezzel az Európai Unió az ázsiai csendes-óceáni térség értékláncába jobban benyomulhat. Tehát ezeket a hozzáférési megállapodásokat meg kell kötni, ezek innovatívak és átláthatóak. Ausztrália és Új-Zéland két modern, fejlett országok, demokratikus országok a legfejlettebbek közé tartoznak a világon. Maria Szúr következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Ez a szabadkereskedelmi egyezmény az Európai Unió, Ausztrália és Új-Zéland között oda fog vezetni, hogy a vámokat leépítjük, ezért az Európai Uniót el fogják árasztani ezekből az országokból származó mezőgazdasági termékekkel a görög, francia gazdák és a többi európai gazda közben már a túlélésért küzd. Az az egyezmény oda fog vezetni, hogy a multinacionális cégek, vállalkozások érdekeit erősítik pont akkor, amikor a ágazatnak illetve a KKV-knak nagyon nagy kihívás a válság. Ez az egyezmény lehetőséget ad a gazdáknak arra, illetve az érdekelt feleknek arra, hogy az államoktól kártérítést követeljenek, mert elvileg bizonyos jogaikat megsértik. Az Európai Unióban nagy a munkanélküliség, hogyha ezt az egyezményt megkötjük, ezzel a szegénység csak terjed, ahelyett, hogy a, növekedést indítanánk be. Köszönöm szépen, Tomás is asszony következik. Köszönöm szépen. Az Európai Unió a második legfontosabb kereskedelmi partnere Ausztráliának, és a harmadik legnagyobb kereskedelmi partner Új-Zélandnak. Ugyanakkor Ausztrália 16. legnagyobb kereskedelmi partner az Európai Uniónak, és Új-Zéland az 51. legnagyobb kereskedelmi partnere az Európai Uniónak. Azt hiszem, hogy ezekkel a számokkal jól illusztráltam, hogy milyen óriási lehetőségek rejlenek a kereskedelmi kapcsolataink kibővítésében az említett két országgal. Szabadkereskedelmi megállapodás a következő logikus lépés. De ennél többről van szó. Meg is mondom miről. Na. Az Európai Unió jelenlétét tudjuk növelni eh, ebben a régióban, ha komolyan gondoljuk azt, hogy globálisan versenyzünk, akkor ez sokat segíthet. Remélhetőleg ezek a tárgyalások sokkal átláthatóbb módon folynak majd, mint a TTIP tárgyalások Amerikával, hiszen ezt várják tőlünk a polgárok. Köszönjük. Ashworth úrnak adom meg a szót. Köszönöm a biztos úrnak, hogy kereskedelmi tárgyalásokat nyitott. Két dolgot fűznék hozzá ehhez. Először is az agrárium egyes ágazatainak aggodalmairól nem szabad elfeledkeznünk, ezekre oda kell figyelni, de fennáll a veszélye, hogy ezeket túldimenzionálják. Ezzel a megállapodással mindkét fél nyer, ez világos. Másodszorban ez a megállapodás sokkal többről szól, mint a kereskedelemről, közös értékekről, arról, hogy ezer szállal kötődik egymáshoz Európa és ez a két ország olyan szálakkal, amelyeket már sokkal korábban el kellett volna ismernünk. Ezért arra kérem a biztos urat, hogy minél gyorsabban folytassák le a kereskedelmi megállapodások tárgyalását. Ezzel a KGI részének a végéhez értünk, most pedig Minica úrnak adom vissza a szót, parancsoljon biztos úr. President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság szándéka az, hogy megtegyük a következő lépéseket Ausztráliával és Új-Zélanddal a szabadkereskedelmi egyezmény tárgyalásával kapcsolatban ehhez a megfelelő és a releváns szabályokat követjük, amelyek a hatástanulmányokra és az előkészítő lépésekre vonatkoznak, és képesnek nagyon fontos ez ahhoz, hogy a tanácstól azt kérhessük, hogy hivatalosan is indítsa be a szabadkereskedelmi eh, tárgyalásokat. Az Európai Bizottság új megközelítést alkalmaz a kereskedelem politikában, a Trade for All eh, nyilatkozatában, amely múlt októberben került elfogadásra. A mi elkötelezettségünk az, hogy kulcsfontos, és a ebben a dokumentumban találhatóak meg a megközelítésénk, az alapvető pontok a fenntartható kereskedelemmel kapcsolatban, a, a vitarendezéssel kapcsolatban, közbeszerzéssel és beruházásokkal kapcsolatban, Ausztráliával és Új-Zélanddal tehát kezdeményezett tárgyalás ezek, ebbe illik bele és ezeket kívánjuk érvényesíteni a tárgyalások során. Az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy átláthatóságot biztosítson a tárgyalások során, és az a tájékoztatás, az elemzés és a párbeszéd az Európai Parlamenttel alátámasztják a munkánkat. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen. Ez